Hát a szavazásra holnap 12 órakor kerül majd sor, az eszmecserét lezárom. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Szóbeli válaszigénylő kérdés a bizottság számára harmadik országok jogszabályainak területén kívüli hatása, az EU adatvédelmi jogszabályai. Réding biztos asszonyt üdvözlöm, bárnyi úr, ha pedig hallja még, amit mondok, ennek kellemes további estét kívánok! Az első hozzászóló Intfeld képviselő asszony kettő percben parancsolja. Köszönöm, elnök úr! Én örülök, hogy itt láthatom önt is, biztos asszony. Kedves kollégák, a kérdés, amiről beszélünk, az az, hogy biztos lehetünk-e abban, hogy Európában mindig érvényesülnek az EU jogszabályok, vagy esetleg harmadik országbeli jogszabályok elsőbséget élveznek. Az USA joghatósága nem csak az USA-ban lévő jogalanyokra vonatkozik, hanem a világon másutt élő jogalanyokra is az USA törvényeinek, tehát területen kívüli hatása van Európában. Az USA például beidézhet eh, Amerikában is eh, székhelyen rendelkező országok eh, vállalatokat, hogy adatokat szolgáltassanak neki és például a Patriot Act, vagy a Medicare, amely a orvosi adatokat tartalmaz, vagy biztosítási adatokat, külföldi biztosításokra vonatkozó, vagy a FATKA, az adózás szabályozó törvény, említhetők meg példaként. Ezeken a területen vannak EU jogszabályok is, és a vállalatoknak az EU jogszabályoknak kell megfelelniük. A bizottság ezt tulajdonképpen már felismerte, de kérdezem, hogy mit tett a bizottság annak érdekében, hogy megvédje a vállalatokat, hogyha kollízió van különböző jogszabályok között, és pereskedésre kerül sor. Vannak olyan országok, például Kína, ahol egyre több európai vállalat is működik, és ők is szembesülhetnek ezzel a problémával. Tulajdonképpen egyre több bizonyítékunk van arra, hogy igenis problémákkal találkoznak a vállalatok. Az EU adatvédelmi jogszabályai szerepelnek ugye a kérdésnek a címében, de a FATCA is nagyon sok gondot okoz az európai bankok számára. Az ECON szakbizottságban Bárnyi biztosan az ön kollégájával nem sokára egy eszmecserét folytatunk majd erről. Biztos asszony, határozottan kérem önt a fellépésre. Nincs szükség új jogszabályokra, de nagyon fontos, hogy kikényszerítsük a meglévő érvényes európai jogszabályok érvényesülését az emberek és a vállalataink érdekében. Elnök, köszönöm szépen, kolléganő. Emlékeztetem önöket arra, hogy szeretnénk pontosan befejezni az ülést, ezért kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Matthias képviselő következik három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt, biztos eh, asszony. Nagyon jó, hogy itt van Ön velünk, amikor ilyen fontos kérdésekről beszélgetünk. Az adatvédelem mindig nagyon lényeges kérdés és hogyha két különböző jog, joghatóság, joghatóság között kollízió van, az mindig egy nagyon érzékeny kérdéskör, sok polémiát okoz, sok vita keletkezhet az ilyen jogütközésekből. Amikor emberek, vállalatok jogait akarik megvédeni az Európai Unióban, illetve az európai jogszabályok érvényesülését, akkor eh, gondolunk-e persze arra is, hogy eh, más országok eh, jogszabályai esetleg elsőbséget érveznek az Európai Uniós jogszabályokkal szemben, és ezek érvényesülnek, és nem a mi jogszabályaink. Ez pedig károsan érinti az európai polgárokat. Az európai polgárok úgy gondolják, hogy az ő adatait védelmet élveznek minden körülmények között, és hogyha ez nem így van, akkor bizalomvesztés lesz ennek a következménye az európai polgárok részéről. Az Európai Unió pedig eljuthat oda, hogy bizalmas adatok is kikerülnek harmadik országokba, és ezzel az európai emberek elvesztik a bizalmukat, a saját jogrendjükbe vetett bizalmukat. Ugye az Európai Bizottság, az Európai Szerződések űre gondoskodni kell az EU intézményeknek eh, arról, hogy érvényesüljenek az EU-s adatvédelmi jogszabályok, de az amerikaiakkal ez nem mindig sikerül eh, a különböző területeken a orvosi, biztosítási adatok, adóadatok területén eh, sokszor eh, az Egyesült Államoknak át kell adni, át kell adni adatokat. Eh, én mindig azoknak az embereknek az érdekeit akarom képviselni, akik határozottan követelik, hogy az ő adataik minden körülmények között védelmet élvezzenek egyre jobban aggódnak az emberek, és egyre dühösebbek lesznek, amikor úgy érzik, hogy a jogaikat nem védik meg Európában. Biztos asszony, Tudnán nekünk pontosítani azt, hogy itt mi is zajlik tulajdonképpen? Az európai közösség, az Európai Unió nem engedheti mag magának, hogy aláássuk az EU intézményekbe vetett bizalmat, a polgárok intézményekbe vetett bizalmát. Biztos asszony, még egyszer kérdezem öntől, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy európai jogszabályok élveznek elsőbséget harmadik országok jogszabályival szemben? az európai jogszabályok, ugye a 27 tagállam joga föl, jogával szemben is elsőbséget élveznek, a szuverenitások egy részét átadják a tagállamok az EU-nak, és közben meg az Egyesült, Amerikai Egyesült Államok jogszabályai elsőbséget élveznek az EU joggal szemben. Ez valóban egy nagyon súlyos ügy. És végül, biztos asszony, még egy dolog. Szeretném arra kérni önt, hogy mondja el nekünk, mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ez a rossz gyakorlat megszűnjön. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a vállalatok adatait, személyes adatokat valóban meg tudjuk védelni. Biztosak lehetnek az emberek abban, hogy védjük az ő adataikat. Az egész dolog lényege az, hogy persze tárolják is az adatokat, de azt hiszem, hogy ez már messzire vezetne, ez egy más vitatárgyát képezhetné. Mindenképpen nagyon érzékeny kérdésről van szó, és az emberek jogait ez súlyosan érinti. Köszönöm. Hát Köszönöm. A következő felszólaló Ábrecht úr kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztosasszony! Ma arról beszélünk, hogy harmadik államok hogyan férhetnek hozzá európai polgárok adataihoz. Ez a harmadik államok jogának alkalmazása európai polgárok tekintetében. Ez egy olyan kérdés, amely nem csak az adatvédelemre vonatkozik, hanem a globalizált világban alapvető kérdéseket vet fel a jogalkalmazás tekintetében, és pedig, hogy mely jog hatályos. Mindenképpen válaszokra van szükségünk. Mindig az a helyzet, hogy főleg eh, az úgynevezett cloudban, ahol, az egy, ahol egyre több személyes adatot tárolnak, bizonytalan, hogy mely jog hatályos és hogy Európai Unióként milyen biztonságot adunk, milyen garanciákat adunk polgárainknak, hogy az európai adatvédelmi jog ilyen környezetben nemzetközi koncernek körében is érvényesüljön. Örömmel hallottam, hogy adatvédelmi reform készül majd európai szinten. Nagyon jó javaslatunk van a bizottság részéről, Ebben a javaslatban nem úgy, mint korábbi tervezeteknél olyan cikk szerepelne, hogy harmadik országok kérésére csak akkor kerül alkalmazásra a dolog, amennyiben kölcsönös megállapodás létezik, igazságügyi és rendészeti együttműködésben. Érdekelne, hogy vannak-e okai hogy miért nem szerepel ilyen a bizottság javaslatában. Remélem, hogy az adatvédelmi jogunkban ilyen kitételek is lesznek, amennyiben nincsen átfogó rendszer, és itt mindenek előtt az Egyesült Államokra gondolok. Köszönöm szépen. Két percre Buszuttil úr kap szót. Köszönöm. Elnök úr, örülöm, hogy ott látom a székben. A néppárt számára nagyon komolyan veszük az európai polgárok adatvédelmét. És nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt években, hogy garantáljuk, hogy olyan adatvédelmünk legyen, amely mindenhol garantálja a polgáraink jogát. Amikor adatokat gyűjtenek Európában, akkor a polgárok tudják, hogy nagyon magas szintű adatvédelemben részesülnek. Azonban, hogyha harmadik államok foglalkoznak ezekkel az adatokkal, akkor ez már egy másik történet. Aggódunk, hogy a mi normáinkat nem alkalmazzák azokban az esetekben, amikor harmadik országok is érintettek. Ezek pedig legitim aggályok. Ironikus lennék, hogyha harmadik államoknak könnyebb lenne európai polgárok adatait kezelni, mint az európai hatóságoknak a saját polgárait adatait. Ezt nem tudjuk elfogadni itt a parlamentben. Éppen ezért együtt kell működnünk, hogy megfelelő megoldást találjunk. Az alapelvünk az, hogy a jog egy harmadik országban nem alkalmaz, egy harmadik ország joga nem alkalmazható az Európai Unióban, amennyiben erről nincsen explicit módon szó. Nem veszíthetjük el ezt a jogunkat. És egy harmadik ország sem alkalmazhatja saját jogát az Európai Unió területén, és ide tartozik az adatvédelmi jog is gyakorlatban is úgy kell élnünk, hogy az új adatvédelmi csomag, amelyeket nemrég mutatott be a bizottság, megadja nekünk a lehetőséget, hogy úgy cselekedjünk, mint hogyha meg lenne már az Egyesült Államokkal egy keret megalapodás. Tehát nagy örömmel várom Reding asszony válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. Biztos asszony, öné a szó. Elnök úr, teljes mértékben egyetértek a parlament tagjaival, akik azt mondták, hogy a magas szintű adatvédelem prioritást élvez. A polgáraink részesülnek ebben, és ezeket a jogokat akkor is alkalmazik kell, amennyiben harmadik országgal adatcsere történik. Elhihetik nekem, hogy nagyon komolyan veszük ezt a kérdést a bizottságon belül hiszen a bizottság meg van győződve arról és támogatja, hogy elvi kérdésről van szó. A nemzetközi közjogban egy harmadik ország által alkalmazott jog nem alkalmazható az Európai Unió területén, kivéve, hogyha explicit elismerik egymást a jogrendek illetve az, az érintett jogokat alkalmazó országok. Egy harmadik ország joga sem élvezhet elsőbséget az Európai Unió vagy egy Európai Uniós tagállam jogrendje fölött, és ez vonatkozik az adatvédelemre is. Az adatvédelem kezelése európai adatvédelmi jogvédelmet élvez. Ez az alapvető kérdés amelyet Intfeld asszony kérdezett. Az amerikai bűnüldöző szerzek az Európai Uniós jogrend alapján működő cégek iránt érdeklődnek, és meglévő együttműködési csatornákat használnak, kölcsönös jogi megállapodásokat, és ez akkor is vonatkozik rájuk, amennyiben egy európai cég az Egyesült Államokba juttat el adatokat. És ott a bűnüldöző hatóságok pedig ezeket kezelhetik. A jelenlegi európai jogi keretben nincsen explicit ilyen lehetőség. Tehát, hogy az Egyesült Államok bűnüldöző szervezei a személyes adatokat kezelhetik. És az előadó teljes mértékben tisztában van vele, hogy az adatvédelmi rendelet tervezet, amelyet eh, a bizottság január 25-én tett az asztalra, jogbiztonságot szeretne hozni ezekbe az ügyekbe. Ez a rendelet azt szabályozza, hogy ilyen adat átvitel csak is akkor történhet, amennyiben az adat továbbítás szabályozva van, és természetesen eh, akkor lehet erről szó, hogyha közérdekről van szó, és eh, ezt a közérdeket elismeri az EU-s jog és a tagállam joga is. Ez például a adóhatóság, vámhatóságok, versenyhivatalok közötti adattovábbítás lehet, ez bűncselekmények kiderítése érdekében továbbított adatok is lehetnek. Erről szó van a személyes adatok védelméről szóló keret megállapodásban, és a parlament is tájékoztatást kapott, hogy a tárgyalások zajlanak, pillanatilag még nem értek véget. A parlament is aláhúzta, hogy olyan témáról van szó, amelyért adóügyi kollégám volt felelős, így a FATKA rendelet keretébe esik. Itt most szeretném tisztázni, és ez lehet, hogy új információ a parlament számára, hogy az Európai Bizottság rendszeresen intenzíven tárgyal erről az Egyesült Államokkal, és pedig eh, egy keret párbeszédben. Ezen eszmecsere eredményeként az Egyesült Államok februárban bejelentette, hogy eh, a FAT, FATKA az adatok továbbításával is foglalkozik, és pedig az adóhatóságok között. Itt nem az Európai Unió pénzközvetítőire vonatkozik ez az adat továbbítás, és ez most fontos, hogy tisztázzuk ezen a helyen. De az az irány, amelybe el szeretnénk indulni, ez. A bizottság pedig szeretne az Egyesült Államokkal és a tagállamokkal is együttműködni, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást annak érdekében, hogy jogbiztonságot teremtsünk, és hogy a európai, az alapjogok európai kartájával is összhangban áll. Amikor az Egyesült Államokkal tárgyalunk, akkor világosra tesszük, hogy ez további harmadik országokra is vonatkozik az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok dominálnak ezen a téren. De a jövőben valószínűleg még nagyon sokat fogunk egyéb kontinensekről is beszélni, amelyekkel különleges kapcsolataink vannak. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most uh, áttérünk a frakciók felszólalóihoz. Diaz de Mera úr kap szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon jó alapunk van, hogy a belső biztonság tekintetében tovább haladjunk. Azonban vannak területen kívüli megállapodások is. És pillanatnyilag az amerikai Patriot Act, a hazafias törvény és a FATCA esetében is. Tehát eh, itt az európai aktól adatokat kérnek be amerikai szervek, és pedig nagyon széles alapon mindenféle információt bekérnek. Különféle kifizetésekről, különféle számlákról. Nincsen olyan szöveg, amely ezen adatok publikálását engedélyezni. Nem is tudjuk, hogy az adatokat milyen célból akarják felhasználni. Nagyon fontos ezért intézkedéseket hozni, és jogalkotás és normatív keretet kialakítani, hogy az extraterritorialitás elvét ne sértse meg senki. Azt szeretnénk, hogyha a területünk biztonságban lenne, de természetesen úgy, hogy minden európai polgár jogait tiszteletbe tartsuk. Ez egy olyan feladat, amely az Európai Bizottságnak is lényeges. Köszönöm, kolléga úr! a következő az S és D nevében Druccas úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A harmadik országok jogának extraterritoriális hatása, és itt főleg az Egyesült Államokra gondolok, és főleg az adatvédelemre gondolok, nagyon nagy jelentőséggel bír az Európai Parlament számára. Lényeges az, hogy mi, Európai Parlament egészen pontosan tudjuk, öntől is, biztos asszony, hogy az európai joganyag adatvédelmi részének megsértésére sor került-e. Tehát itt konkrétan az európai polgárok jogáról van szó. Természetesen kihat ez a gazdaság világára is az Európai Unión belül. És most szeretnék élni a lehetőséggel, hogy valamiről szóljak, valamit megismételjek, amit már nemrég elmondtam. Itt az ön javaslatairól van szó, hogy az 50 hogy a 95-ös adatvédelmi anyagot átdolgozzák, és ez helyes irányba mutat. Jelenleg olyan időket élünk, amikor Európát kritizálják hogy nincsen nemzetközileg súlya, főleg a külpolitikára gondolok, de most ez megint más tészta. Az adatvédelemről szólva azonban az a helyzet, hogy Európa tényleg éllovas. És az Európai Unión kívüli országoknak is utat mutat. Biztos vagyok benne, hogy a hosszas viták után a bizottság személyesen is azon fáradozik, hogy ebbe az irányba haladjon. Köszönöm szépen. Mathieu. Most pedig Mathieu asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök volt tisztelt biztos asszony. A személyes adatok védelméről van szó, illetve arról, hogy a harmadik országok eltérnek a mi szabályainktól. Itt arról van szó, hogy egy minimális védelmi szintet kellene figyelembe venni, és ezt kellene garantálni az európai állampolgárok számára. Nagyon fontos az, hogy a személyes adatokat csak bizonyos célokra lehet felhasználni, és csak legitim célokra lehet felhasználni. Nagyon fontos az, hogy a, az állampolgárok hozzáférnek az adataikhoz, és ezeket korrigálni tudják. egy potenciális jogi konfliktust kell feloldani, amely kárára válhat az állampolgároknak. Nemzetközi normákat kell összehangolni, meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Unió mit tehet itt, hiszen ezzel tartozunk az állampolgárok számára. Ez a vita, akárcsak a többi vita itt a parlamentben tükrözi azt, hogy európai programra van szükség, a terrorfinanszírozás tekintetében. Az Egyesült Államokban ezt már bevezették, és itt is ennek vonatkoznia kell az európai állampolgárok adatainak védelmére. Többet kell tenni ennek érdekében, hogy a védelmi szintet növelni lehessen. Köszönöm szépen, tisztelt kollega, most pedig rátérünk a spontán felszólalásra. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez nem vonatkozik azokra, akik már felszólaltak, és ezért kérdezem, hogy, hogy Intfeld asszony kékkártyát kínált, vagy hogyan kell ezt értelmeznem. Elnök úr, nem tudom, hogy mi is itt az eljárás, de csak a legfontosabb kérdés nem lett megválaszolva. Szeretném még egyszer feltenni ezt a kérdést a biztos asszonynak annak érdekében, hogy még ma este választ kapjak erre. Az a kérdés, hogy a jelenlegi EU adatvédelmi szabályok értelmében mit tehet egy vállalat ahhoz, hogy megvédje magát, hogyha tevékenykedik az USA-ban, és arra felszólítják, hogy Európában tárolt adatokat adjanak át, amit az európai jogszabályok védenek, és ezeket kellene átadni az amerikai hatóságnak. Ez nem egy kölcsönös jogsegély egyezmény keretében történik. Ez arra kérik most őket, hogy európai adatokat adjanak át, amit európai szabályok ö, védenek. Ilyenkor mit tettek az, ezek a vállalatok, milyen fajta védelmet kapnak? Elnök, igen, az el, a bizottság megkapta ezt a kérdést, most pedig a spontán felszólások keretében Prendergast asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Engem az zavar, azok a megjegyzések, amelyek a ö, hamisítás elleni egyezményben vannak benne. Én szeretném, hogy az Európai Bizottság foglalkozna ezzel, és felvilágosítanák azzal, hogy, hogy hogyan viszonyulnak az európai szabályok ezekhez a nem megakadásokhoz. Köszönöm szépen, Zuber asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, az elmúlt években azt láthattuk, hogy nagyon sok panasz érkezett, főként a, a, a terrorizmus elleni harc kapcsán. Aggódok a különböző információk kiadása miatt, például amiatt, hogy a CIA visszaél az adatokkal, a SWIFT megállapodás azt jelenti, hogy hogy az ártatlanok és a bűnösök is egyformán ugyanazon eljárás alá esnek. Não podemos trocar a liberdade por mais segurança, porque no final perdemos ambas. Estes dois terrorizmus vágya miatt, hogy ebből kifolyólag bármilyen alatot lekérhetnek egy állampolgár, csak akkor lehet szabad, hogyha megfelelő demokratikus garanciák léteznek. Szóval, Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. A magánalatok védelme illetve a vállalatok adatainak védelmét biztosítja az Európai Unió jogszabálya, és minden harmadik ország beavatkozása elfogadhatatlan, és ezért úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, főként, hogyha szeretnénk fenntartani a jó kapcsolatokat az USA-val, hogy tartsunk fel egy jó, nyílt párbeszédet, amely ahhoz vezethet, hogy jobb lesz a kapcsolatunk, az Európai Unió nem gyarmata az USA-nak, ezért is van az, hogy nem lehet elfogadni azt, hogy USA szabályok legyenek érvényesek a mi területünkön. Az állampolgáraink azt várják, hogy az Európai Bizottság tudja, hogy mik a, fe, mik a feladatai, és az amerikai partnerekkel olyan megállapodást kell kötni, amely minden kétséget kiküszöböl annak tekintetében, hogy ezek az USA-beli szabályok hogy hatnak az állampolgáraink életére. Köszönöm szépen, Baszeszkú kollega nő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm ezt a vitát, főként amiatt is, hogy ma már beszéltünk az emberi jogokról, illetve az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Én mélyen hiszek abban, hogy az adat átadás amerikai országok számára kiegyensúlyozott megközelítést igényel. Az információ átadását azért kívánják meg, hogy a terrorizmus le lehessen küzdeni, viszont nem szabad elfelejteni a magánélethez való joghoz, és hadd emlékeztessek arra, hogy az a vita, amit a PNR lapodás váltott ki az USA-ban, az ugyancsak tartalmaz zárulékokat erre vonatkozóan. Csak súlyos bűncselekmények esetében lehet átadni az adatokat, és kell egyfajta garancia is, ami le van fektetve a szerződésben. Az érzékeny, kényes anyagok, adatok esetében pedig külön feltételek érvényesek. Köszönöm szépen, Tikau asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Én is szeretnék a légi utasok adatairól beszélni. Az Európai Unió új bilaterális meglapadásokat dolgoz ki Kanadával, az USA-val és Ausztráliával. Az Európai Parlament megvizsgálja jelenleg ezeket a javaslatokat, és ezeket az adatokat ugyanúgy kell kezelni. Minden olyan adat esetében, ami az Európából származik. Különböző szabályok érvegyesek azonban itt. A közlekedési szabizottság kiállt ezzel szerződés mellett, viszont elmondtuk azt, hogy egyértelmű garanciákra van szükség az adatvédelem tekintetében. Ez vonatkozik mind az adatok begyűjtésére és tárolására is. Ezeket csak az Európai Unió területén lehet begyűjteni, annak értében, hogy világos legyen az, hogy itt az EU jogszabályai lesznek érvényesek. És az Európai Bizottságot ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mi a helyzet a légi utasok adataival ez tényleg az EU jogszabályai alá tartozik? Köszönöm szépen. Utolsóként Swimban azt kap szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Újra és újra az Econ-ban a MIFID a sorcelen kapcsán szóba került az USA jogszabálynak kihatása az Európai Unióra egyetem megoldásra van szükség a ma felmerült kérdésekkel kapcsolatban, hiszen számos alzáradék van az EU pénzügyi eszközökről szóló megállapodásaiban. Rá vagyunk kényszerítve arra, hogy szó szerint betartsuk az ő szabályokat. Szerintem ez nem egy jó megoldás, viszont nincsenek igazán jó alternatívák a, az, hogy az USA kihalt az EU-ra, ez kihalt a világ további részére is, mégis nem igazán volt eddig még megoldására a problémára. Végezetül pedig még egyszer a biztos asszony, Reding asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Itt az ideje annak, hogy egy kontinens és annak 500 millió lakóját most már tényleg előtérbe helyezzük, és elmondjuk a világ többi részének, a partnereinknek, hogy eh, ezeket mindezt figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. És azok eh, a szabályokat, amikről döntöttünk az Európai Parlamenttel együtt, azokat alkalmazni kell az Európai Unió területén. És bizonyára látták azt, hogy az Európai Bizottság egyértelműen szólt ezzel kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy a magas garanciák, amik az értékeinket képviselik, és amelyek az európai jogszabályunkban le vannak fektetve, azokat nem lehet eh, egyszerűen elfelejteni akkor, amikor harmadik országokkal lépünk kapcsolatba. És ezért már vannak jogszabályaink, és vannak olyan jogszabályok is, amelyek még erősebbé fogják ezeket tenni, amelyek még több garanciát tartalmaznak. Ez benne van mind a szerződésben, mint pedig az alapvető jogokban ezeket még erősebbé tesszük, és ezeket is el kell fogadnia a harmadik országoknak a mi területünkön. Pontosan ezért javasoltam egy reformot a 95-ös adatvédelmi szabályok kapcsán, és ezért mondtam azt egyértelműen, és láthatják, hogy mi történik más területeken jelenleg a politikai viták során. Ezek a jogszabályok, amelyeket mi létrehozunk itt, ezek világméretű standardokká válhatnak, és ezért ezt szeretnék elérni a jövőben. Jelenleg egyértelmű lehetek abban a tekintetben, hogy az adatvédelmi szabályok 95-ből nem tartalmaznak bizonyos elemeket, amiket a reformjaink már tartalmaznak. A szabályok megsértése, az adatvédelemnek való megfelelésnek a nyomon követése, ez teljes mértékben a nemzeti tagállamok kezében van, akik nem tudják megfelelően tájékoztatni a közvéleményt vagy az Európai Bizottságot, ezt meg kell változtatni, mert az alapvédelmi szabályokat a jövőben európai szinten kell létrehozni, erősíteni kell ezek erősíteni kell ezek alkalmazását, ezen adott szabályok alkalmazását. Azok a megállapodások, amit a harmadik országokkal hoztunk létre, a kollégák beszéltek a SWIFT-ről, a PNR-ről, ezek a szerződés értelmében az Európai Parlament hozzájárulása kell. Tehát ez nagymértékben megváltoztatta azt, ahogy a harmadik országok megközelítik az Európai Uniót. Leckét kaptak a SWIFT kezelése kapcsán. A PNR-ről jelenleg most tárgyalunk, és tudják, hogy az az áthidaló lefedő megállapodás, amiről az USA-val tárgyalok, az is már az Európai Parlament elé fog kerülni, és ezt vagy elfogadják, vagy pedig elutasítják az akta megállapodás, amelyről ugyancsak az Európai Parlament fog majd dönteni. Az internet szabadságának garantálása is benne van a jogszabály végső változatában, pontosan azért, mert az Európai Parlament ezzel kapcsolatban felszólalt. Vannak problémáink, és megválaszolom a felmerült kérdést, az alapvető kérdést. Problém, probléma van, amiatt, hogy itt egy joghatóság között konfliktus van, és ez nemzetközi jogszabályok kérdése, ezt kell tisztázni. a hágai bíróság által, hiszen ez egy nemzetközi jogi konfliktus. Az új jogszabályunkban megpróbáltuk tisztázni ezeket a pontokat, és hogyha a 19-es pontját elolvassa a szabálynak, akkor most idézem, ezen szabályok alkalmazása területen kívül lehet, hogy ellentétes a nemzetközi szabályokkal és lehet, hogy kihat az adatok védelmének garanciája, garanciájára, és ezt csak akkor lehet megengedni, ahol a harmadik országok számára átadandó adatok feltételei teljesülnek. Tehát ezzel foglalkozunk most, azon konfliktusok mellett, amelyek majd létrejönnek a partnerekkel, Ezekkel foglalkozunk azon megállapodások, nemzetközi megállapodások mellett, amelyekről majd itt a parlamentben fogunk ö, szavazni, és ezzel foglalkozunk az európai jogszabályaink alkalmazása mellett. Mindenképpen számítok az elkövetkező jogakotási folyamatban az önök támogatására, az adatvédelmi megállapodás kapcsán, de a lefedő um, ernyő megállapodás kapcsán is. De egyértelmű az, hogy az Európai Unió területén az Európai Unió szabályát kell alkalmazni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Majdnem sikerült még 11 óra előtt lezárni az ülést. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezetek voltak képviselőtársaim. Most pedig hát hagyjuk el a termet és a